Köszönöm a figyelmüket kollégák, és kérek mindenkit, hogy foglalja el a helyét. La séance est ouverte. Ezzel az ülésünket megnyitom újra. Alelnök asszonyt, Györgyeva biztos asszonyt szeretném üdvözölni, aki a Költségvetési Szakbizottság Obama azért jött, hogy a 2017-es költségvetés tervezetet felvezesse nekünk, amely tervezetet a biztosok kollégiuma elfogadott. Négy órája kezdtük azt a vitát, amely alapvetően azzal foglalkozott, hogy a menekült válságnak milyen költségvetési vonzatai vannak, hogyan fogadjuk be őket, mi hogyan őrizzük Európa határait. Többek provokatívnak ítélték Soros György szavait, aki a meghívott elődöként arra utalt, hogy ha hatékonyan akarunk reagálni erre a kihívásra, akkor milyen nagyságrendű pénzeket kell mozgósítanunk e célból. 30 milliárdos nagyságrendről beszélt, amelyeket vagy a saját források rendszeréből finanszíroznánk, amelyet mondjuk az üzemanyagadó formájában szednénk be, vagy közel 0%-kal, sőt van, hogy negatív kamattal eh, bocsátanak ki kötvényeket Európában, ebben is eh, komoly eh, források képződhetnek. A hármasos négyes költségvetési eh, fejezettel kapcsolatban több kérdés is eh, felmerült a ma délőtt során. Reméljük, hogy Györgyeva Vasszony ezekre is kitér majd. Köszönöm, hogy itt van közöttünk, most pedig megadom önnek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság a 2017-es költségvetés tervezetet ma reggel 9 óra 30-kor fogadta el. Nagyon örülök annak, hogy itt lehetek rögtön ezt követően önök között angolul készült a prezentációm, ezért angolul folytatom, ha nem bánják. Um, az angolokat is szeretettel látjuk itt, és az angol nyelvet is. La langue anglais, pas de problème, mais Az angol nyelvvel nincs probléma, mondja a biztos asszony. Thank you. The... Köszönöm szépen. Most a körülmények megváltoztak a brit népszavazás eredményével. De ami a költségvetéssel kapcsolatos munkánkat illeti, itt nem látható a népszavazás eredményének azonnali hatása. Szeretném azt hangsúlyozni, hogy a költségvetést pufferként kell használni, bár sokkal jobban, mint bármikor máskor a válsághelyzettel szemben, illetve befektetés, növekedés és munkahelyteremtés generátoraként. Valamint ez egyfajta kollektív képesség, kapacitás, amely segíti a tagállamokat, amikor a válsággal néznek szembe. Rögtön az elején szeretném ezt elmondani, hogy a parlament támogatásával mindig is úgy jártunk el, hogy világosan beazonosítható prioritásokra szálljuk a költségvetést, és hogy felhasználjuk azt a rugalmasságot, amelyet biztosítottak nekünk, annak érdekében, hogy a változó körülményekhez alkalmazkodni tudjunk az Unióban. A mai előadásban a következő kérdésekkel fogok foglalkozni. Kérem a következő diát. Először is az első a technikai jellegű kiigazítások, amelyek szükségesek. A második a költségvetés tervezetet elhelyezem a több éves kontextusban. Harmadsorban áttekintést adok a kötelezettségekről, illetve kifizetésekről. Negyedik dolog, hogy a 2017-es költségvetés tervezet prioritásairól szólok munkahelyteremtés, növekedés, befektetés, migráció, menekült kérdés, biztonsági váltás, aztán beszélek az adminisztratív kiadásokról, illetve a 2016 per 3-as költségvetés módosítás tervezetről, végül pedig, de nem utolsó sorban, annak a fontosság, amely most már egyre inkább, az, hogy a költségvetés az eredményekre összpontosítson, eredményorientált költségvetés legyen. Kezdjük a technikai kiigazításokkal. Mindannyian tudják, hogy a bizottságot az MFF rendelet hatalmazza fel arra, hogy ilyen kiigazításokat tegyen. Tehát ehhez nem kell külön jogalkotási eljárás, és ez az év elég különleges, mert ide kell, hogy vegyük a kohéziós politika kiigazítását. Ez azt jelenti, hogy a kötelezettségvállalások a 2017-es 2020-as időszakban nőttek, jelenlegi árakon 4,6 milliárd euróról van szó, amely az MFE-be került volna, és az időszak, ahogy mondtam, 2017-től 2020-ig tart. A kedvezményezettjei ennek a kiigazításnak Spanyolország, Olaszország és Görögország, és van még öt tagállam, ahol csökkennek a e, források, de az egyéni veszteség egyik esetben sem komoly, tehát nincs 100 millió euró fölött, mind 100 millió euró alatt van. A bizottság továbbra is azt szeretné, hogy az említett három ország felé áramoljanak a további források az új prioritások értelmében, a migráció, a fiatalok foglalkoztatása és befektetés a pénzügyi eszközökbe, hogy a versenyképességet javítsuk, és ide tartozik az EFSI-vel, az EFSI felhasználása is. Nézzük akkor a 2017-es költségvetés tervezetet a több éves kontextusban, hogy ez hogy néz ki. Ami szerepel itt a grafikonon, gyakorlatilag két fontos üzenetet hordoz. Az egyik a következő. A költségvetést teljes mértékben kihasználjuk. A 2014-es költségvetés sem volt ez alól kivétel. Össze lehet hasonlítani. A költségvetés felhasználását mondjuk a, az uborka szezonosabb időszakokkal lehet látni, hogy mi használtunk fel, mennyi áramlott be és ki. Látszik, hogy ez passzol. A kötelezettségvállalások esetén látszik, hogy a plafon fölé megy a grafikon egy picit. Miért? Azért, mert megvannak a rugalmassági eszközök, és itt a plafon fölé mehetünk. És ugye nagyon komoly üzenete a 2017-es költségvetésnek, hogy a kifizetések esetében ugye az új programok végrehajtásában a késlekedés oda vezet, hogy jelentősen kevesebb forrást kell, hogy kérjünk, hogy pontos legyek, 6,2%-kal kevesebbet, mint tavaly a kifizetésekre. Ez komoly okot ad az aggodalomra, és mindannyian oda kell, hogy erre figyeljünk, mert nem szeretnénk, hogyha megint ez a jó-jó hatás alakulna ki ennek a pénzügyi keretnek a végén is. A következő ilyen számokban látható a költségvetés tervezet. Most nem fogok itt minden apró soron végigmenni, és nem fogom önöket ezzel kínozni. Mindenkinek lesz lehetősége arra, hogy alaposan tanulmányozza a táblázatot, inkább csak a főbb számokra összpontosítok, tehát a kötelezettségvállalások esetén 157,7 milliárd, a kifizetéseknél 134,9 milliárd euró, és hogyha a százalékokat nézzük, ami a 2016-os költségvetéshez képest látható, az egyrészt plusz 4,7% a kötelezettségvállalásoknál, viszont ne felejtsük el, hogy ez tükrözi azt is, hogy ugye 21 milli, milliárd kötelezettségvárást előrébb kellett görgetnünk azért, mert a jelenlegi MFF később indult be, és ez azt jelenti, hogy nominálisan 1,7%-os a növekedés, viszont az a százalék, amit ugye hangsúlyoztam az előbb, azt, hogy a kifizetések csökkennek, az itt mínusz 6,2% formájában látható az előző évi költségvetéshez képest. Most akkor egy kicsit részletesebben tekintsük át ezt a tervezetet grafikonok segítségével. A grafikonokat könnyebb követni, mint egy számadatokkal tömött táblázatot. Az első grafikonon az látszik, hogy a kötelezettségvállalások mennyivel nőttek, és a kifizetések mennyivel csökkentek. A jó hír az a kötelezettségvállalási előirányzatoknál, hogy tulajdonképpen a növekedést mindig a prioritásokhoz igazítjuk. Ez a jó hír. A kifizetéseknél a jó hír az az, hogy most már elmondhatjuk, hogy legalább ez a maradék, ami az előző MFF-ben megmaradt, és mindig görgettük tovább, már leolvadt, jelentéktelenné olvadt, tehát nem kell magunkat cipelnünk ezt a terhet. Viszont az azért aggasztó, hogy az új programok végrehajtása ennyire lelassult tehát annak ellenére, hogy a hátralék már nincs meg, de mégis emiatt aggódunk, hogy a végrehajtás így lelassult. Nézzük meg a költségvetés tervezett főbb üzeneteit. Először is nagyon szigorúan a prioritásokhoz kapcsoljuk a forrásokat, ezt az Európai Parlament támogatta, tehát munkahelyteremtés, növekedés, befektetések, valamint a migrációs, menekültügyi és biztonsági válságra adott hatékony európai válasz. Ahogy elmondták az elején, és Nagy is már ízelítőt adott a második prioritásból, tehát a 2017-es fejlesztési célokból. Fontos elmondani, hogy eredményorientált ez a költségvetés, ezt is ki akartam hangsúlyozni, tehát sokkal konkrétabban a teljesítményre helyezzük a figyelmet. Tehát nem csak azt nézzük, hogy mennyi forrás, honnan, hova, hanem azt is megnézzük, hogy hogyan használják ezt fel. Tehát pontosan tudni kell, hogy a legjobb lehetséges legjobb módon használják fel a költségvetést. A következő grafikonon a munkahelyteremtés, növekedés és befektetési cél látható, és látható, hogy az egyes A fejezetnél 11%-os növekedés van, és ez lefedi az összes komponenst, tehát ami az egy fejezet alatt található. Nézzük meg a Horizont 2020-at, itt ugye 7,9% az EFSZ-t arra tervezték, ugye, hogy támogassa ezt a célkitűzést, tehát itt is javítottunk 29,5%-os a növekedés, az Európát összekötő eszköz 14,7%-ot nőtt, és az Erasmus Plusnál pedig 16,2% a növekedés. Abszolút értékben ez a növekedés 2 milliárd euróval jelent többet, amely fontos prioritás területekre áramlik hogy Európa versenyképességét támogassa. Most ezt a lehetőséget szeretném itt megragadni gyorsan arra, hogy hangsúlyozom az EFSI célok végrehajtását. Ugye megállapodtunk ebben, hogy erről is beszélünk. Egy év alatt, az, tehát ez az idő egyharmadát jelenti, körülbelül a kívánt befektetések egyharmadát sikerült elérni, nagyon örülök annak, hogy a kis és középvállalkozásokat támogatjuk a legjobban. 128 megállapodást kötöttünk, és ezt a KKV ablakot úgymond az EFSZ-n belül nagyon erősen kihasználjuk. Hát tulajdonképpen meg kell erősíteni itt a, a támogatást, amit nyújtunk Miért örülünk ennek? Azért, mert mindenki tudja, hogy a KKV-k teremtik a legtöbb munkahelyet, és ez nagyon jó a gazdaságnak. A következő grafikonon a következő fejezet látható, tehát látható, hogy mi történik az 1B fejezet alatt. Itt is nőnek a kötelezettségvállalási előirányzatok, és a kifizetési előirányzatok pedig csökkennek. Ez az a különbség egyébként, amiről már korábban is beszéltem. A következő grafikon nagyon fontos, tulajdonképpen folytatja az önök korábbi eszmecseréjét. A, nagyon beszédes, azt hiszem. A kékkel jelölt rész azt mutatja, hogy 2015-ben mit bocsátottunk rendelkezésre, és a pirossal jelölt részek pedig azt mutatják, hogy mivel egészítettük ezt ki, gyakorlatilag a finanszírozást több mint megdupláztuk a kihívások miatt. Tehát mondjuk a 2015-től 17-ig terjedő időszakot vesszük, és ehhez hozzászámoljuk az afrikai vagyonkezelői alapot, akkor 15,7 milliárd euróra jutunk. Ez az a forrás tehát, ami a tagállamok támogatását fordul, de a külső cselekvéseket is támogatja, annak érdekében, hogy a migráció alapvető okait kezelni tudjuk, segítsük az embereket abban, hogy megmaradhassanak, élni tudjanak a hazájukban. Ez egyébként a legjobb befektetés, amit eszközölhető. Természetesen azt is hangsúlyozom, hogy nyilván a parlament által támogatott eszközt is kihasználjuk, ez a humanitárius segítségnyújtó eszköz Európán belül 200 millió euró áll 2017-ben a rendelkezésre, és 2016-ban ugye 300 volt ez, és 2017-re plusz még 200 millióról van szó. Nos, amit most elmagyaráztam, az látható a következő grafikonon egy kicsit jobban. A piros vonal azt mutatja, hogy az eredeti tervekhez képest hol tartunk, tehát mennyire fölötte vagyunk -e ennek, és még egyszer nem győzöm eléggé hangsúlyozni, hogy a parlamentnek köszönettel tartozunk, mert mindez annak az eredménye, hogy a pénzügyi keretekbe az önök segítségével beépült ez a rugalmasság. A rugalmasság nélkül nem tudtuk volna ezt, mindezt megvalósítani, tehát köszönjük a parlamentnek. Szeretném hangsúlyozni azt is, hogy 2017-ben egy kis növeked, kismértékben növekedő finanszírozást fogunk megtartani, ha ezt a 2016-os végrehajtáshoz hasonlítjuk. Mire van ehhez szükség? A contingency margin tehát ezt a vészhelyzetre vonatkozó mozgásteret fel kell, hogy használjuk. A hármas fejezetben meglévő mozgásterünket már felhasználjuk, majd visszatérek erre egy pillanat múlva. De ezt a gondolatot szerettem volna befejezni, tehát, hogy ugyanazon a szinten, sőt egy kicsit magasabb szinten fogunk állni migrációs témában 2017-ben, de ehhez az kell, hogy felhasználjuk ezt a sürgősségi mozgásteret. Nagyon röviden szeretnék beszélni még arról, ami újdonság ebben a 2017-es költségvetés tervezetben, ez pedig a védelmi kutatási projektekre vonatkozó előkészületi cselekvések, és ezt azért szeretném elmondani, mert most már való úgy néz ki, hogy mindenki egyetért abban, hogy a biztonságpolitikai együttműködés a terrorizmus jelentette fenyegetés fényében meg kell, hogy erősödjön. Az isztambuli események azt hiszem csak egy újabb jelét adják annak, hogy muszáj együttműködnünk még szorosabban, gyakorlatilag majdnem egy újfajta norma alakul itt ki, tehát el kell gondolkodni azon, hogy szerte Európában kapacitás kiépítésre van szükség az ilyen kutatások tekintetében. Egyébként az a ritka helyzet állt elő, hogy egy ilyen előkészületi cselekvésnek a mérete jelentős, azért mondom ezt, mert 25 millió euróról van szó, amiből arra számítunk, hogy 15 millió jön majd a költségvetésből, és 10 lesz az, az átcsoportosításokból. Szeretnék a rugalmassági lehetőségek kihasználására is rátérni. Ehhez jól, jó reakció időre van szükség, jól kell reagálni. Most egyre jobban belejövünk ebbe. 3 milliárd, eurót már 3 milliárd eurónak az abszorpciója már megvalósult, ebből 1,7 milliárd fordult a migrációra, a rugalmassági eszközön keresztül 0,53 milliárd euró, és a sürgősségi mozgástér esetén pedig 1,16 milliárd euróról van szó. 2017-ben ezt a következőképpen fogjuk ellentételezni. A kettes fejezet nem allokált terének az 50%-át használjuk fel, és az ötös fejezetben ugyan ebből a mozgástérből 86%-ot használunk fel. Miért? Azért, mert ugyanazon éven belül kell ellentételezni ezt. Szerintünk ezt nyilván a parlament is támogatná, hiszen így a prudens ennek a sürgősségi mozgástérnek a felhasználása. Azért is mondom ezt, mert soha nem lehet tudni, hogy egy következő költségvetési évben milyen kihívásokkal nézünk majd szembe. A munkahelyteremtés és növekedés célkitűzését az FC 1,3 milliárddal támogatja. Hadd térjek rá az adminisztratív kiadásokra, és arra, ami a legfontosabb 2017-ben, ez az utolsó év annak az időszaknak, amin belül az 5%-os személyzetcsökkentést megvalósítjuk, ez az 1770 pozíció megszűnése, ez volt a cél, és úgy néz ki, hogy az intézményeink valamennyien elérik az 5%-ot. A parlamentnek szeretnék köszönetet mondani azért a megállapodásért, amit a tavalyi évben kötöttünk, és így még egy kis rendelkezésre álló, rendelkezésünkre álló idővel, de mégiscsak sikerül megvalósítani ezt a csökkentést. 239 hely megszűnését jelenti mindez egyébként a bizottságon belül. Hatangsúlyozok még valamit, amire nagyon büszke vagyok, amit a bizottságon belül hajtunk végre. Az volt a a cél, hogy kapacitást hozzunk létre, hogy lehessen humán erőforrást mozgósítani az új célkitűzésekre és kihívásokra. 237 pozíciót tudunk gyorsan mozgósítani. Ez nem könnyű egyébként, de a szinergiákat, hatékonyságot áttekintettük alaposan, megnéztük, hogy hogyan tudnánk a munkánkat jól végezni úgy, hogy az erőforrásokkal és a humán erőforrásokat is ideértem, takarékoskodunk tehát, oda helyezzük a személyzetet, ahol a szükség nagyobb. Nagyon örülök annak, hogy a bizottságon belül nagyon sok tisztviselő értékeli ezt, tehát ha, ha pályázatot teszünk közzé az ilyen posztokról, akkor nagyon sok ilyen jelentkeznek, nagyon sok jelentkező akad a legkeményebb, legnehezebb feladatokra. A negyedik fejezetet ismerik, ugye tudják, hogy a fizetés növekedés az nagyobb volt, mint terveztük, tavaly a költségvetés ezt le tudta nyelni, idén nem, ezért növekedett az ötös fejezet. És a tavalyi növekedésre kiigazítva 3,2%-os a növekedés. Azt is tudjuk, hogy a a tisztviselők átlag életkora is nő, a nyugdíjkötelezettségek ezzel nőnek, hát nem tudunk mit tenni, ehhez alkalmazkodunk. És három további, de szeretnék konkrét lenni e-, ezekkel kapcsolatban, tehát még három további dolog van. Az egyik az írnyelvvel kapcsolatban a mentesség az letelt, és 13 posztot kell létrehozni, tehát ez azt jelenti, hogy meg kell feleljünk az igényeknek. Luxemburgból az azbest probléma miatt áthelyezésekre kerül majd sor, tehát ezt is kezelni kell, és rátérnék a következő diára. Itt szerepel még az is, hogy az intézmények biztonságát megerősítjük, és ez azt jelenti, hogy az információ biztonsága, a személyek biztonsága és az épületek biztonsága figyelembe veendő, Összegyűjtöttük az információkat az intézményektől, nagyon alaposan kielemeztük ezt, és arra jutottunk, hogy hát jogosak ezek a kérések, sőt, többek, mint jogosak, nem csak, hogy jogosultság létezik, hanem szükség is van erre. Több a kiadása 14 európai iskolában is, 26 ezer gyermek tanul itt, és a teljes összeg tehát 15,8 millió euró. Hadd fejezzem be a teljesítmény hangsúlyozásával. A költségvetéshez egy munkadokumentumot is csatoltunk, és ez a programokkal kapcsolatos nyilatkozatokról szól, tehát hogy mi kerül a költségvetésbe. A dia csak áttekintést ad arról például, hogy az Erasmus Plus-t hogy használjuk fel, tehát nyilván ez az összes programra vonatkozik tehát mindig leírjuk, hogy mi a jelenlegi helyzet az érintett programban. Az aktuális adatokkal a mutatókat megpróbáljuk prezentálni, tehát hogy lássuk, hogy mi történik. Az Erasmus Plus esetében több mint 18 ezer projektet választottak, választottak már ki, és több mint 1,15 millió résztvevő van, 70 ezer szervezet vesz részt a munkában. Ezek után az előzetes, előző ciklusban megnézzük, hogy milyen volt a teljesítmény. Ez egyfajta struktúrát megközelítés a teljesítmény kapcsán. Szeretnénk azt garantálni a teljes programozási időszakban, hogy mindig ezekkel az összevetésekkel nyugodtan kijelenthessük, hogy bölcsen használjuk fel a rendelkezésünkre álló forrásokat. És a legutolsó dián pedig annyit hangsúlyoznék, hogy a 2016-os költségvetés tervezetet abban az évben vitatjuk meg, amikor három másik nagyon fontos tevékenység zajlik, a félidős felülvizsgálat, a pénzügyi rendelet, a költségvetési rendelet esetében, és hát nyilván az eredményorientált költségvetésről is folyik a munka. Reméljük, hogy a 2016-os költségvetés majd megtalálja maga helyét, ellen tudunk állni annak a csábításnak, hogy mindent egybe öntsünk, mert végül is hát mégiscsak garantálni kell azt, hogy a munka tudjon folytatódni, méghozzá megszakítások nélkül és azt hiszem a történelemben ez most egy olyan időszak, amikor hideg fejjel, józan észsel kell gondolkodnunk, bár sokkal inkább, mint máskor. Köszönöm. La vice-présidente. Köszönöm, alelnök asszony, ezt a valóban érdekes bevezetőt. Eredetileg a költségvetés tervezetet május közepén kívánták benyújtani, de mivel úgy érezték, hogy június végét érdemes ezzel megvárni az ismert okokból, ezért most csak június végén kerül erre sor. Reméljük, hogy a 2017-es költségvetés megadja a lendületet a többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálatához is. A másik előadónak adnám meg a szót, de kérdezem hogy biztos azt mondta, hogy meddig ér rá? Kettőig? Kettőkor el kell menni? Geyer úr, aki a fő előadója a költségvetésnek parancsolja. Köszönöm, elnök úr, és köszönöm Georgieve asszonynak ezt az első áttekintést. Megpróbálom rövidre fogni a mondandómat, nem tudom, hogy sikerül-e. Kevés az időnk, és örülnék, hogyha lehetőleg minél több eh, kollégának lenne lehetősége arra, hogy az észrevételeimet kiegészítse. Ez mindez persze még csak egy átmeneti, vagy előzetes észrevételeknek tekintetők, hiszen pár órája ismerjük csak ezt a költségvetés tervezetet, mm, csak első hozzászólás ez, de nyilvánvalóan még az költségvetés szakbizottságban elmélyülten meg fogjuk vitatni a tervezetet. Elég örülök annak, hogy a bizottság az Európai Parlament által nagy többséggel elfogadott iránymutatásokat követte alapvetően. Az intézmények így tehát hasonlóan elemzik, a, értékelik a helyzetet, és azonosan gondolkoznak ennek a költségvetési vonatkozásairól. Calvino úr az előbb ismertette a számokat, 5,2 milliárd a hármas és a négyes fejezetben került mobilizálásra a 2017-es költségvetésben, ez megint 100 millióval több, mint tavaly, és ez megfelel az Európai Parlament javaslatának, elvárásainak és annak az irányelvnek, amit, vagy iránymutatásnak, amit elfogadtunk. Alelnök asszony, ön is említette ezt, most én még egyszer kihangsúlyoznám, ez a, ez közöknek ez a mobilizálása arra vezethető vissza, hogy a rugalmasságot mindenképpen ki akartuk használni, amit a pénzügyi keret esetében meghatároztunk, és nagyon örömmel állapítatjuk meg, hogy ez a rugalmasság nagyon sikeresnek bizonyult. Hogyha kicsit mélyebbre ásunk, akkor látják, hogy a 750 milliós második részlet a törökországi alapban, ez most aktuálissá válik, tartani kell az ígéretünket, és tulajdonképpen elégedett vagyok azzal a helyzettel, hogy a tagállamok időközben már teljesítették az ígéret szervezetüket, és ez a törökországi alap egy milliárdot kap az európai költségvetésből, és két milliárdot a tagállamoktól, majd a 2017-es év során, és így működőképessé válik. Hogy most Törökországban konkrétan milyen projekteket eh, fogunk ebből finanszírozni, ez is nagyon érdekelne. És még egy pont, ami szintén ehhez kapcsolódik, és ami nagyon érdekel, ez a 740 eh, eh, milliónak a túlnyomó része, az IPA-ból került átcsoportosításra, az előcsatlakozási alapból. Most a kérdés az, hogy ezzel tulajdonképpen mit ígértünk Törökországnak a gazdaságot és a társadalmat kellene erősíteni a remélhető csatlakozási tárgyalások tükrében. A harmadik fejezetben a contingency margin, a résztartalék mobilizálását eh, láttuk. Hát ez nyilván ez a kettes helyzetből kerül át, aminek a, az mezőgazdászok nem örülnek. Ez a, különben már elfogadtuk a költségvetés számára a eh, plafonokat, és most itt valamit eh, elveszünk valahonnan át, csoportosítjuk máshova, mint itt fótozgatjuk, tódozgatjuk ezt a mondjuk szőnyeget, ezt a szőttest, ez egy darabig működhet, mondjuk 2017-ig így meg tudjuk menteni a helyzetet, de hát izgatottan várom, hogy majd azután tényleg minden úgy történik-e, ahogyan ezt mi tervezzük. Alelnök asszony, a szakbizottságnak kicsit aggódik amiatt, hogy majd ilyen pótköltségvetések érkeznek, amire nekünk is rövid időnk van, hogy reagáljunk, ismeri ezeket a helyzeteket. Ha megnézzük a negyedik fejezetet, humanitárius segély harmadik országok számára és az UNRWA-nál, nos itt köccentés, csökkentéseket látunk és a negyedik fejezet jelentős mértékben, tehát 8,5 százalékkal csökkentek és ez egy kicsit engem azért elgondolkoztat, szeretnék erre még további magyarázatot kapni a bizottságtól, hogy a kifizetéseknek ez a csökkenése mivel magyarázható. Az egy a fejezet, ez tetszik. Itt jelentős növekedés, a kötelezettségválság és a kifizetések terén egyaránt, a növekedés és a foglalkoztatás érdekében hogyha megnézzük, hogy milyen más marad, azonban akkor kicsit nevetnem kell. 81 millió euró, hát ez szinte semmi gondoljunk csak arra, hogy a e, kísérleti e, projekteknek, előkészítő intézkedéseknek is bele kell férni ebbe a 81 millióba, hát akkor ez a más még e, kisebb. Úgyhogy nem tudom, nem kellene elgondolkoznunk azon, hogy a fókuszpontokra nem kellene ezt a maradékot is szétosztani. Említette az FC-t. Nos, ez átvezet egy olyan kérdéshez, amelyet az ECON szakbizottsággal egy együttesülésen is már megvitattunk. Nem kérdőjelezem meg, hogy ezeket a pénzeket el kell különíteni a költségvetésben, erről volt egyesség, és a parlament ezt be kell, hogy tart, tartsa ezt az egyességet, csak nem vagyunk meggyőződve arra, hogy az FC tényleg úgy működik, ahogyan abban megegyeztünk hogy észszerű projekteket, túlnyomó részt észszerű projekteket lehet ebből finanszírozni, de ami az addicionalitást illeti, hogy ezek tényleg olyan projektek, amiket az EIB nem finanszírozott volna, nos ezzel kapcsolatban egyre több a kéte itt a parlamentben, költségvetési szakbizottságnak intenzíven el kellene gondolkozni azon, hogy az EFSZ-nek szánt pénzeket nem kellene tartalékban elhelyezni addig, amíg nem születnek meg a megfelelő reakciók az EIB-nél, nem reagál a mi kritikánkra. Hogyha ezen a ponton még egyszer a menekült politika és annak kiváltóka elleni küzdelem témájára ugorhatok át. Itt egy dolog szembeötlő. Már említettem, hogy a negyedik fejezetben van egy csökkenés, amire magyarázatot várok, és 25 százalékos ugyanakkor a növekedés a harmadik fejezetben. Hát ez hogy van? Hogy a negyedik, a globális Európa, illetve a harmadik fejezetnek milyen, hogyan kéne arányolni egymáshoz, ezen még gondolkoznunk kell. Azután itt van a trust fund, kezelő alap, a célokkal kapcsolatban úgy gondolom nincs vita, de még egyszer hadd hangsúlyozzam ki, hogy a tagállamok eddigi befizetései miatt kicsit csalódott vagyok, de hát ez nem csökkenti a, nem csökken a politikai támogatás, amit a költségvetésből hajlandók vagyunk biztosítani, hiszen a tagállamok csak mindegy 10%-os hozzájárulást biztosítottak a e, Trust Úgyhogy én azt javasolnám, hogyha észszerű politikai célokra használjuk fel, e, a e, Trust Fund forrásait, akkor ha ez sikerül, akkor duplázzuk meg a tagállami hozzájárulásukat, és amit a hajlandók a tagállamok adni, de nem többet, hogyha tehát a tagállamok hajlandók emelni a hozzájárulásokat, akkor mi is emeljük ezt az alapot, az alapba került forrásokat, de előbb a tagállami elkötelezettségekről győződjünk meg. Köszönjük szépen! A többi rész előadóinak adom meg a szót. Monsieur Tarrant, vous n'avez pas d'observation, pas de question? hozzáfűzni valója és kérdése elnök úr, ezen a ponton nincs mit hozzáfűzni, mondja Tarand úr. Je suggère que l'on puisse euh, demander au... Az előadóinkhoz fordulok. 2017-es költségvetés témájában van mondani valójuk. Kérem, hogy ezt röviden tegyék. Aztán pedig a kollégáknak adom meg, Leszle és Gerje Zabala asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Mondja Murasán úr, én is köszönöm a biztos asszonynak és mindenkinek, aki keményen dolgozott azon, hogy elkészüljön a költségvetés tervezet, főként ilyen nehéz, amikor ilyen nehéz politikai szelek fújdogának Európában. Az Európai Bizottság arra tett javaslatot, hogy a rugalmassági eszközt és ezt a e, előre nem látott költségekre fenntartott mozgástere teljes mértékben kihasználjuk. A 2014 és 20 közötti többes pénzügyi keretre először vezetük ezt be, és most, hogy több a kihívás az Európai Unió költségvetéséből, amit meg kell oldani, mint ahogy ezt 2013-ban gondoltuk, most bizonyosodik be, hogy mennyire fontos ez a fajta rugalmasság és ez a, a, ez a mozgástér. Mennyire nehéz lesz a több éves pénzügyi keret jelenlegi formájával az előttünk álló meg kihívásokhoz felnőni, de hát majd erről beszélünk, amikor erre kerül sor. Lássuk a 2016-os költségvetést. Felmerül a kérdés, hogy elég pénzt szánunk a gazdasági növekedés és a munkahelyteremtés prioritásaira. A migráns és menekült válság kellős közepén sem szabad azt elfelejtenünk, hogy a gazdaságban is vannak bőven problémáink, csak azért, mert az egyik válság talán súlyosabb, mint a már az a gazdasági válság, amelyel már részben szembenéztünk, nem jelenti azt, hogy ezen a téren minden befektetéssel leállhatunk. Az 1A és az 1B részben is azért komoly pénzekre van szükség az operatív programok. Az 1B fejezetben jövőre indulnak be teljes gőzzel. Ezért kisé aggasztónak találom, hogy ha nincs elég pénzünk, 23% az 1B-ben a kifizetése irányzatokban, ez óriási növekedés, de tartok attól, hogy nagyon komoly lemaradás következhet be az 1B-ben, tehát miért kellett ennyivel csökkenteni a kifizetési előirányzatokat. Az ifjúsági munkahely teremtés vagy foglalkoztatási kezdeményezés fenntartását mondanom sem kell, természetesen támogatjuk. Reméljük, hogy erre valóban sor is kerül, ez remélhetőleg kihatással lesz eh, a 2017-es költségvetésre is. Éppen ezért meg kell találni az MFA felülvizsgálatának keretében is azt a, annak a módját, hogy a Horizon 2020-at az előzőzási eszközt e, megtartsuk. Úgy érezzük, hogy a Horizon 2020 projektek sikerrátája 20%-ról 13%-ra csökkent az előző pénzügyi programozási időszakkal összevetve a Horizont 2020-ra kifizetési erőirányzatokat 1%-a növeli 2016 és 2017 között. Felmerül bennem a kérdés, hogy ez elég lesz-e ez a pénz ahhoz, hogy azt a rengeteg kiváló projektet mind-mind finanszírozzuk, amelyeket a Horizont 2020 keretében benyújtanak. Ennyit szerettem volna tényleg röviden, tömören, velősen elmondani. A COSME növekménye, a az KKV eh, beruházások, eh, ezek nagyon fontosak, a hármas eh, bekezd, befejezetben az alacsony plafonok komoly kívásra állítanak bennünket, de tényleg csak a legfontosabb kérdéseket röviden címszakban felvillantva. Kérem, hogy azzal is poroljunk időt, ne, én már mindenkinek köszöntet mondtam, nem kell ezt ismételniük, térhetnek egyből a tányra. Döpré úr, köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, nagyon jó dokumentumot tett le e, elénk, de alapvetően, bár egyetértek az orientációkkal, a prioritásokkal, a munkahelyteremtés, növekedés e, és migráció elhez kétség sem férhet. Ez világos. Azt is támogatom, hogy a a különböző eszközökhöz nyúljunk, rugalmassági eszközökhöz, és köszönöm, hogy az Európai Parlament szerepét is elismerte ezen téren. Remélem, hogy az biztonság és állampolgárság fejezetben előirányzott összegek elegendőek lesznek, hiszen ez komoly problémát okozhat. És végezetül a kifizetések, kifizetések tekintetében, előrendzetek tekintetében olyan, mintha egy, egyre nőne ez az óriási hógolya, amit itt magunk előtt tolunk, és nagyon könnyen tartatatlanná fajulhat a helyzet. Eh, ennyit tudtam ilyen rövid idő alatt elmondani. Köszönjük már a a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, csak nagyon gyorsan. Igen, egyetértek én is azzal, hogy még sok munka vár ránk, nincs semmi olyan nap alatt, eh, business as usual, mindenki ugyanazokat a következtetéseket vonja le, a 2014 és 2020 közötti MFF eh, kapcsán, amit ma hallottunk, abban igazából semmi új dolog eh, nem volt. Eh, nagyon óvatosan fogalmazott a biztos asszony. Nagyra értékelem, hogy ilyen nagy erőfeszítéseket kívánnak tenni a menekült kérdés kapcsán, és hogy van lehetőség a flexibilitási eszköz alkalmazására, rugalmasági eszköz alkalmazására. Ma délelőtt látottak alapján azért egyértelmű, hogy nagyon nagy a különbség itt a tervek és a valóság között. Nem akarok itt utópiáról beszélni, de azért mintha még nem érkeztünk volna meg a valóság talajára a költségvetés kapcsán. Rátéve arra, amit a Pré úr mondott az előbb, Nos, ez is teljesen világos és egyértelmű. Ez a szám is arra utal, hogy jövőre nagy problémánk lesz. Ez, is azt, ez a szám is azt jelzi, hogy az európai költségvetés a céljait a növekedés egyfajta katalizására nem fogja elérni, tehát nem lesz akkora növekedés, mint amit szerettünk eh, volna ezzel a katalizátorral elérni, de azért tehát biztosítani kell, hogy tényleg változzon a helyzet, mert máskülönben nem felelünk, nem tudunk megfelelni ennek az üzenetnek, amit mindig, meg, mindig is megfogalmaztunk. Azután egy szót sem hallottam arról, hogy a COP21 kapcsolatban mit tervez a költségvetés, tehát a COP21, a, itt volt ugye a Párizsi konferencia, a klímaváltozás, hol tükröződik ez valahol a költségvetésben, erről egy szót sem hallottunk. Ami az FC-t illeti, itt kicsit ugyanaz a helyzet, nőtt a projektek száma, ugyanakkor azonban a legfontosabb a végrehajtás lenne. Egyre nagyobb a szkepsz lesz is az én országomban is az a kapcsolatban, hogy a regionális fejlesztés történ az EFSZI tényleg növekedést eredményezze. Köszönöm szépen, megköszönöm a biztos asszonynak ezt az előadást, és két nagyon rövid kérdést szeretnék feltenni. Az első csatlakozom a kollégákhoz, mi is szeretnénk magyarázatot kapni a kifizetések csökkenésére, és hogy ez hogyan befolyásolja a kifizetéseket és a költségvetés végrehajtását az elkövetkezendő években. A táblázatából az is látszik, hogy az 1B fejezetben, ahol a kohéziós politika is szerepel, komoly csökkenés látható a kifizetésekben, úgyhogy nem tudom, hogy egy ilyen időszakban, amikor az egyenlőtlenség Európában ennyire erős, és ennyire erős a periférián lévő és a többi állam között nincs túl, nem túl kockázatos ez a fajta megközelítés, hogy pont a kohéziós politika gyengül ennyire, amely a kelet-európai országokat támogatná, amelyek számára az nagyon fontos, ez ön szerint nem politikai jelzés, esetleg néhány tagállamot ezzel akarnak megbüntetni, és én itt főként Lengyelországra és Magyarországra hivatkoznék. És aztán a 15 diájával kapcsolatban is szeretnék egy kérdést feltenni. Ott a biztonságról, a védelemről beszél, megemlít 25 újabb alkalmazottat a biztonsági, a biztonsági szolgálattól. Hát nem tudom, azt hiszem, hogy azt kérte a parlament, hogy a helyi hatóságok, amelyek a parlamentet, parlamentnek otthont adnak, ugye biztosítsák a biztonsági személyzetet. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tudná tisztázni a helyzetet. Ja, vielen Dank, möchte... Köszönöm szépen. Néhány kérdést szeretnék feltenni. Itt van például a Technical Adjustment Spanyolország, Olaszország, Görögország eh, mennyi pluszt eh, kapnak, és melyik az az öt tagállam, akik eh, kevesebbet kapnak majd a strukturális alapokból? Második kérdés, pénzügyi eszközök valójában mennyit tesznek, fordítanak ezekre az eszközökre, és mekkora a változás a tavalyi évhez képest? A harmadik kérdés, ugye a Brexit itt van velünk, és nagyon fontos lenne ennek a költségvetési hatásait is látni. A kommunikáció hogyan alakuljon? Engem elsősorban a brit tisztviselők nyugdíjának a kérdése érdekel. Jó lenne, hogyha kapnánk valami támpontot, időpontot. Azután az administratív kiadások, ez a harmadik legnagyobb növekedő terület, és nem értem ezt. Ugye van egy új módszer, ön is említettem, de senki nem tudja, hogy hogy működik ez a módszer. Talán tisztességes dolog lenne megmutatni, hogy ez a módszer hogyan működik, és hogyan magyarázza meg ezeket a növekedéseket. Azután itt van az Intergovernmental Defense Agency, az mi magyarázza az erre betervezett plusz költséget? a Val asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Valószínűleg ez a költségvetés is ugyanolyan ideiglenes jellegű lesz, mint a mostani megjegyzéseink, hiszen nyilvánvalóan majd a az MFF félidős felülvizsgálata kiadása lesz a 2017-es büdzsére is. A hosszú távú költségvetés a kapcsán sok minden tételt meg kell vizsgálnunk, hogy azokra tényleg eh, szükség eh, van-e, és 2020-as eh, időszakig tartó, még előtte éveket alaposan át kell tekinteni. Az egyes fejezetben pénzügyi tervezés, ott látok egy növekedést, de hát itt nincs semmi új, és hogy csak 80 millió maradt itt, ebben az alfejezetben, ez tulajdonképpen nem felel meg annak, amit a Horizon 2020-nál, a Connecting Europe facility vagy a Cosmoból kivettünk. Azután a fiatalok számára készült foglalkos, foglalkoztatási terv kapcsán azt mondja a bizottság, hogy készül egy értékelés, de hát itt egy foglalkoztatási tervre lenne szükség, egy európai terve, és eh, ahhoz hozzá kell rendelni a megfelelő forrásokat is. Ezt végre, ki, mikor készül el végre egy ilyen terv? Harmadik észrevételem. Egy másik alfejezetben eléggé aggályosnak tartom azt, hogy már eh, oda előirányzott összegeket nem használnak fel hogyha nem kerül sor a kifizetésekre, és minden halasztódik a költségvetési ciklus végéig, eh, vagy végére, az nem jó. A menekült kérdés nyilvánvaló itt a biztos asszony is nagy erőfeszítéseket tesz. Megkérdezném, hogy mi a helyzet a külső, úgynevezett külső beruházási terve, hát alapvetően ez a Juncker terv, e, kettő, három. Ez, erről itt nem látok semmit. Honnan kerülnek elő ebbe a források? Ezt a tervet hogy fogjuk finanszírozni további átcsoportosítással, mint hogy a jelenlegi Juncker egy terv esetében is így volt. Vakov úr, köszönöm. Mindeneket köszönöm az alelnök asszonynak az előadását és azt az erőteljes politikai üzenetet, amit megfogalmazott, 4,6 milliárd eh, a kohéziós politika számára 2017-ben. Eh, Ez pont az ellenkezője annak, mint amit korábban hallottunk, hogy megkészülnek gyilkolni a eh, kohéziós politikát. 115-ös fős létszámcsökkentés volt a bizottságnál, ehhez is gratulálok. Az ön véleménye eh, szerint a eh, kísérleti projektek és az előkészítő intézkedések eh, kapcsán megvalósított csökkentés reméljük, hogy nem fogja azért rontani a, a munkaminőségét. Köt rövid megjegyzésem van. Először is örülök annak, hogy az előkészítő intézkedések kutatás területén finanszírozásra kerülnek majd, illetve az Erasmus Plus is kiegészítő már részesül. Úgy érzem, hogy az Erasmusnak nagyon nagy fontossága van. elnök asszony ismételni a szó parancsoljon. Um, thank you. Um... Köszönöm szépen mindenkinek ezeket a valóban érdekes és releváns kérdéseket. Az előadó úr Nyilván neki már volt lehetősége arra, hogy alaposabban tanulmányozza az előkészítő anyagokat. Kérdezzük először a Törökországnak szent pénzekkel kapcsolatban. Hogy állunk? Honnan szedjük ezt a pénzt, és mire fordítják majd? Hát honnan, hova? A Törökországnak fizetendő pénzek kapcsolatban a tagállamok eh, lerakták a biztosítékot, és hogyha ebből levonhatunk, levonhatunk egy következtetést, a jövőben is ezt így kell eljárnunk, amikor ilyen vegyes finanszírozás sú megoldásokat állunk, tagállami és uniós eh, forrásokat egyesítve, akkor a biztonságot, a garanciát az adhatja, hogyha a tagállamokat felszólítjuk arra, hogy fizessenek be a közösbe, akkor ezt tudnunk kell, hogy ez eh, mikorra lesz eh, így. Úgy érzem, hogy eh, ez a Trust Fund modell csak akkor lehet hatékony, hogyha a Törökország esetében a jogbiztonságot tudtuk garantálni, de jó lenne, hogyha dokumentált vállalásokkal dolgozhatnánk az ilyen finanszírozási konstrukciók esetében. 750 millióról beszélünk az előcsatlakozási eszközből, 595 humanitárius segélyből 145, és a politikai eszközből 10, egy kis összeg jön még a stabilitási eszközből is. Az eddigi kötelezettségvállalások elég jelentősek, de akkor konkrétan kifizetett összeg esetében már 150 millió euróról beszéltünk, ez már megérkezett. A török országi finanszírozási eszköznek az egyik újdonsága az, hogy a menekültek digitális azonosságát is mindenképpen biztosítani kell, illetve oktatásra, élelmiszer vagy más fordított pénzeket sokkal egyszerűbben tudjuk nyújtani, és mert az emberek saját maguk kezébe vehetik a pénz ügyeiket, ezért ez az emberek méltóságának sokkal jobb. Gyakorlatilag, mint hogy egy hitelkártyán kapnának egy keretösszeget. Hogyha szemított volna, akkor hoztam volna magammal egyet példaként, majd legközelebb. Ami a négyes költségvetési fejezetben javasolt csökkentéseket illeti, itt a ki fizetéseket azért javasoljuk csökkenteni, és ennek csak egy gyaka van, hogy tavaly kifizetési lemaradások voltak, idén pedig nincs már semmiféle ilyen lemaradás a kifizetésekben. Úgy tűnik, mintha a négyes fejezetben a kifizetéseket csökkentenénk, de a valóság mégsem ez. Hiszen pont annyi kifizetésünk van, amennyi kell. Lemaradás hiányában nem kell ezt is be számítanunk az idén kifizetendő összegek közé. Az EFSI kapcsán egyetértek azzal, hogy dokumentált dokumentált bizonyítékra van szükség az FC addicionalitását kiegészítő jellegét illetően, de az előzetes értékelés során a KKV ablak esetében a garancia nélkül nem tudjuk a banki finanszírozást is megnyitni. A csapok nem fognak megnyílni, mert egész egyszerűen a kockázattól félnek a bankok. Ez úgynevezett beruházási ablak esetében úgy tűnik, hogy az akadályok többsége nem pénzügyi jellegű. Olyan administratív akadályokról beszélünk, amelyek egyszerűen nem oldódnak meg. Az addicionalitás kérdését nagyon körültekintően kell vizsgálni, hogy valóban ez így megvalósuljon. On the trust funds, you're right that the level is disappointing. A trust fundok esetében valóban ez eléggé kiábránító ez a helyzet, de hát még egyszer mondom, írásos vállalásokra van szükség. Igen, ennyi és ennyi pénzt rakok ebbe az alapba, hiszen az erkölcsi nyomásgyakorlás úgy tűnik, hogy nem mindig működik, elég gyorsan legalábbis. Másodszorban. a gazdasági növekedés beindításával kapcsolatban összehasonlítást tennék a 2016-os és 17-es költségvetés között tavaly 74,6 milliárd volt kötelezettségvállalások szintjén 69 milliárd volt ez tavaly, bocsánat, és ehhez képest az idei összeg 71 milliárddal jelentősen nőtt elismertük, felismertük azt, hogy az ifjúsági foglalkoztatási kezdeményezés teljes értékelésére még nem került sor, de a teljes költségvetésre vetítve a munkateremtésre és a gazdasági növekedésre fordított összegek mértéke jelentősen nőtt. A lemaradásokra vonatkozó megjegyzésükkel eh, annyit mondhatok, hogy a helyzetet tisztában vagyok, lehet, hogy így tűnhet, ha nem teszünk semmit a pénzek felhasználását segítendő, akkor feláll a veszélye annak, hogy ami 2014-ben már egyszer előfordult, az újra eljöhet. One big reason for... Jó hírek és rossz hírek a jó hír az, hogy a nemzeti hatóságok engedélyeztetése, amely lassította a folyamatot, az a végéhez ért, tehát most már ez mm, működik, ez rendben van. A rossz hír az, hogy a 2017-es kifizetési becsléseinket sikerül elérni. Ezt majd csak, ha elkezdődik az év, akkor befolyadatok alapján tudjuk megítélni. Kicsit elvesztem a jegyzeteimben elnézést. Uh, uh, uh concern about payments for citizenship. Az állampolgársági témával kapcsolatos kifizetések, ezt figyelemmel követjük. Persze, az év vége felé némi kigazításra szükség lehet, de hát majd látjuk, hogy hogy alakulnak a dolgok, és ennek alapján fogunk bármit is tenni. A kötelezettségvállalás és kifizetési sorok közötti különbség a tagállamok szintjén a legmagasabb politikai szintre emeltük ezt a problémát, és úgy tűnik, hogy kezd már egy kicsit világosodni a helyzet a tagállamok esetében. Kezdik megérteni, hogy a pénz felhasználásáért felelős szervek szerencséről, szerepéről, hát most már mindenki tisztában van, hogy ahogy szokni mondtuk, nehéz Katit táncba vinni, ha nem akarja, hát egy kicsit itt is ez a helyzet. We can, spend some time at some point to discuss the... Uh, a költségvetés és a munkahelyteremtés a gazdasági növekedés beindítása közötti kapcsolatról hosszasan tudnék én magam is beszélni. Én is tényleg mindent megteszek annak érdekében, hogy ezt folyamatosan figyelemmel kövessük. Éppen ezért arra helyezzük a hangsúlyt, hogy a költségvetés mennyiben segíti a munkahelyteremtést. teremtést mennyiben segíti a gazdasági növekedés úri indítását. Ha munkahelyeket jelent, jó munkahelyeket, tényleg olyanokat, amire szükségünk van, tartós munkahelyeket, éghajlatváltozással kapcsolatban mindenki tudja, hogy van egy 20%-os célkitűzésünk, most már 20,5% szerepel a konkrét jövő várakozások között. A COP21 vállalásokat, vállalások annyit érnek csak amennyire végrehajtjuk őket, de hát ehhez megfelelő forrásokat is rendelni kell. Uh, further explanation on the payments, uh, the, what I can... A kifizetésekkel kapcsolatban további magyarázatként szolgálhat talán az, amit már egyébként említettem, hogy az igazgatóhatóságok átvilágítása és engedélyeztetése tekintetében voltak problémák. A probléma részben abból ered, hogy 2007-13-as időszakra annyira koncentráltak, hogy ott ne veszítsenek pénzt, hogy az új programokat minthogyha félváról vették volna egy kicsit. Mi az egyszerűsítéstől azt reméljük, hogy a felhasználás, az rendelkezésre álló uniós pénzek felhasználása is felgyorsulhat. A kohéziós országok kapcsán említették azt a tényt, hogy mint a büntetnénk őket alacsonyabb szintű kifizetésekkel, hát ennek pont az ellenkezője igaz, ha bármi. Hogyha jövőre hozzánk fordul bárki, akkor én majd megpróbálok mindent megtenni annak érdekében, hogy meggyőzzem a kollégákat arra, hogy fogadjuk el a felgyorsított kifizetéseket. Egy költségvetési ügyekért felelős biztos szájából furcsán hangzik ez, egész egyszerűen az hogy nincs elég kifizetésre váró számlánk. Nincs mire költeni a pénzt. Demanded by the parliament because in the parliament the Belgian... A parlamenten belül a belgák nem tudnak megfelelő biztonságot nyújtani, csak a parlamenten kívül, de az épületen belül ezért van szükség 35 további posztra. Ezzel forduljanak az önök eh, kollégáihoz, mi az Európai Parlament kérésére reagáltunk ezzel, nem a saját gondolatunkat vetettük itt papírra. technikai kiigazítás szempontjából kik a nyertesek és kik a vesztesek. Csehország, Észtország, Svédország, Szlovákia és Horvátország talán. Azt hiszem Horvátország esetében csökkennének itt az összegek. 99, 99 millióval Csehország esetében és 17,7 millióval Svédország esetében, a többi összeg a kettő között van. Észtország 30, Horvátország 43, Szlovákia pedig 59 milliót veszíthet. Ez még azért viszonylag, hát ha nem is mondanám, hogy ez zseppénz, de mindenképpen kezelhető összegek a legnagyobb kedvezményezettekkel pedig megpróbálunk koncentrálni a legfontosabb témákra, például a fiatalok munkanélküliségének csökkentése, vagy itt van a migránsválság, megpróbáljuk a prioritásos területekre koncentrálni ezeket az újonnan megkerülő felszabaduló összegeket. A pénzügyi eszközök tekintetében pedig úgy folytatjuk, ahogy terveztük, a koszmét kicsit növeljük, és a stratégiai befektetési alap tekintetében és a tervek alapján járunk el. Nagy változás nem volt, ha erre volt kíváncsi lesz. Lássuk a Brexitet. Egyelőre az Egyesült Királyság az Európai Unió tagja még. Egész addig, amíg ki nem lépnek, minden joggal és kötelezettséggel bírnak, tehát befizetniük is kell, és kapnak is belőle. Tegyük fel. Hogyha pár hónap múlva az 50-es cikket életbe léptetik, pár hónap eh, alatt eh, lezárulnak a tárgyalások talán, akkor majd a tárgyalások sem meglátjuk, hogy ez pontosan mit jelent. De ezen a ponton én nem mondhatok többet annál, mint hogy Közvetlenül ez nem befolyásolja a költségvetés, de hát egy bizonyos ponton majd lesz ennek költségvetési hatása. Nem lepődnék meg, hogyha a félidős felülvizsgálat során az lenne az egyik kérdés, hogy a briteknek mi a célja. Nettó befizetők a britek, évente kb. 5 milliárd euró nettó befizetésük van. a nyolcadik legnagyobb nettó befizetők, egyfőre vetítve évi 77 euró, Franciaország 89, Németország 120, körülbelül. Tehát fontos a brit befizetés, tehát ez problémát okozhat. Nyugdíj ügyekben a nyugdíj vállalások mindig kollektívek. Tehát a Bulgária csatlakozása előtti előtt nyugdíjamentekre vonatkozóan is vannak kötelezettségeink. Hasonló a logika az Egyesült Királyság esetében is. Ami a kiadásokat illeti, itt alapvetően van egy módszertan a fizetések kiszámolására, ez 11 tagállamot vesz alapul, 1,2%-os növekményt terveztünk be, de ez az automatikus módszertan 2,4%-os növekményt adott. Ez erre nem számított. Absorb it, and of course the second big driver is... Ezt nem tudtuk uh, teljesen megoldani költségvetési módosítások nélkül, arról nem is beszélve, hogy a nyugdíjba vonulók nyugdíját is amiből fizetni kell. Elmondhatom, hogy minden egyes olyan nem minden egyes olyan költségvetési tétel esetében, ami nem bérjellegű, nem kötelező, ott csökkentettünk. A probléma az, hogy ezek a csökkentések nem tudnak teljes mértékben, nem tudják teljesen kompenzálni a bér kiszámításához szükséges formulából adódó említettem 2%-os béremelést. Here, so let's see uh, what it would lead to. You, would, you wouldn't be surprised for, to hear from me that... Talán a félidős felülvizsgálatról, a félidő, félidő 2017 a félidő, úgyhogy erről egy, előre ennyit, majd az 1A-ban növekedést várt mindenki, hát növekszik is. De arra próbáltam utálni, hogy a munkahelyteremtés és a gazdasági növekedés beindítása céljára fordítandó összegek tekintetében nem csökkentettünk, a az önöktől kapott rugalmasságot próbáltuk nagyon szigorúan értelmezni és felhasználni. És az ifjúsági kezdeményezés kapcsán egyetértek én is azzal, hogy többet kell tennünk. A már meglévő pénzeket is sokkal jobban lehet a fiatalok problémáinak megoldására használni. Nem egy programmal kell megoldani a fiatalok problémáit, hanem a meglévő eszközök összességével ezt kell szolgálnunk. A programok struktúráját illetően alapvetően az Európai Bizottság működését próbáljuk vizsgálni, hogy ne legyünk egymástól elszigetelve, hogy tényleg mindenki a legfontosabb területekkel foglaljon, tudjon foglalkozni. Persze nehéz a változás a közalkalmazottak esetében is, de szükség van a változásra, és ezt véget is hajtjuk. Azt hiszem, hogy az összes kérdésre reagáltam így. Köszönöm mindenkinek, hogy eh, ennyire komolyan érdeklődik a téma iránt. Um, Köszönöm szépen, megköszönöm, hogy eljött hozzánk a 2017-es költségvetés tervezet bemutatására, és hogy ilyen részletesen válaszolt a kérdéseinkre. Kollégák, a költségvetés tervezetről a Költségvetési Szakbizottság következő ülésén tudunk majd ülést, eszmét cserélni. 19 órától a jövő hét hétfőn Strasbourgban. Most, hogy ezt elmondtam, lezárom az ülést, és ahogy találkozunk július 4-én Strasbourgban.